Laurencio Rebega képviselő az ENL frakciót március másodikával elhagytam, és a függetlenek közül ült át. Ona Miranda pedig a GUE engélből lépett át a zöldek csoportjába március másodikával. A néppártól